fog tartani, majd három órától hétig, utána pedig kilenctől éjfélig. A napi rendet nyilvánosságra hoztuk a, a parlament honlapján is elérhető. Felfügg. Berekeztem az ülést.